E szabadnak tekinti az ő mandátumát. A Környezetvédelmi Szakbizottság a parlament által elfogadott szöveg módosítátot nyújtotta be. A 138-as cikk egyes bekezdése alapján ez a 231.4-es bekezdés alapján elfogadottnak tekinteni a módosító, hogy 24 órán belül 40 képviselő nem nyújtott be ezzel szemben e, észrevételt. Szerdán pedig az tanács elnökével egy jogi aktusot